értékei. Az, a szélsőséges vélelmek, vélemények nem elfogadhatók a társadalom számára. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, miniszter úr. Megköszönöm a vitát, a vita minőségét. Következik következő témánk a napirendem. Szobeli választigénylő kérdésekről van szó. A téma az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogvatartására való állítólagos használata. Először a szóbeli kérdés szerzőjének adom meg a szót, López Aguilar úr. Gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen. Elnök asszony. 2012. szeptember 11-én foglalott el az Európai Parlament egy eh, állásfoglalás tervezést, állásfoglalást eh, a CIA által foglyok szállítására és illegális fogvatartására eh, felhasznált európai intézmények, vagy európai objektumokat. Nos, ezt a szobali kérdést először is a bizottság számára teszem fel. Kérdésem, hogy mit tett azért a bizottság, hogy az alapjogok megsértését megelőzze? Mit tettek azért, hogy parlamenti és demokratikus ellenőrzés alá folyt vegyék a különböző tényfelt, a különböző feltáró vagy kiemelhajtó tevékenységeket. Az úgynevezett mass surveillance eseményekkel kapcsolatban mit tett, hiszen a demokráciában nem engedhetőek meg a sötét, fekete lyukak. Vajon megvolt-e az intézményes hűség, amikor a jegyzőkönyvek készültek. Bizony a tanács munkacsoportjában egy kicsit kozmetikázták a jegyzőkönyveket. Ismerik azt, hogy, vagy tudják azt, hogy a, tan- hogy a különböző tagállamok konkrétan mit tesznek, illetve hogyan kezelik azt az információt a tagállamok, amelyet a CIA tevékenységével kapcsolatban birtokolnak meg kell ismernünk, hogy melyek azok az országok, ahol nagyobb intenzitással merültek fel a problémák. Ugye Litvánia, látják most a soros elnökség feladatát, Romániából, Finnországból, Lengyelországból és az Egyesült Királyságból is érkeztek ezzel kapcsolatban panaszok. Tudnunk kell, hogy mi is történt pontosan, tehát a CIA milyen tevékenységet folytatott itt, ezekben az országokban. A büntetlenségnek még a látszatát is el kell kerülni. Elfogadhatatlan, hogy ez megtörténhetett itt Európában, tehát egyértelműen kell tudnunk azt, hogy mi történt, ki csinált mit, ki, volt, ki állt a dolgok mögött. Nem szabad, hogy ez megismétlődjön. A jelenlegi, a jelenlegi nyomozás sajnos nem jutott semmilyen eredményre. A szóbeli kérdés mellett egy állásfoglalás tervezetet is benyújtunk, kérjük, hogy ezt támogassa a tisztelt ház. Ennek egyértelmű az üzenet a tanács és a tagállamok felé. Az Európai Parlament teljesíti felelősségét és feladatát, foglalkozik továbbra is ezzel a kérdéssel. Köszönöm. Elmar Brock következik, a szóbeli kérdés társszerzője. Elnök asszony, alelnök asszony, tisztelt soros elnökség. Valóban az a helyzet, hogy szeptember 9-e után, szeptember 11-e után nagyon sok minden történt, sok olyan dolog, amely az együttműködés szabályaival és a jogállamisággal nem összeegyeztethető. És egyértelműsítenünk kell azt, hogy ez a jövőben többet ne fordulhasson elő. Egyértelműsítenünk kell még azt is, hogy ez ilyen feltétmelek következett be, illetve egyértelműsítenünk kell azt, hogy megfelelő szabályozásokat találunk, amely jogállamiságot helyezik el, előtérbe, másrészt az van alkalmasak a terrorizmus elleni küzdelemre és a terrorizmus eh, elleni küzdelem mellett rögzítenünk kell azt, hogy nem az USA az ellenségünk, az ilyen vitákon is fel kell erre hívni a figyelmet, továbbá arra is, hogy látnunk kell azt, hogy a jogállamiságban, még az USA jogállamiságában is felmerülnek ezek a kérdések, és a politikusok foglalkoznak ezzel. Azért mondom el ezt, azért, hogy ne helytelenül súlyozzunk, úgymond. Nagyon remélem, hogy a tanács és a bizottság segítheti a munkát, válaszokat találunk a kérdésekre, viszont bizonyos pontokban ez nagyon nehéz lesz. A könte kifejezés, a to clarify, tisztázni kifejezés nagyon gyakran fordulnak elő, a lehetséges lenne ez, vagy az is gyakran fordul elő, tehát felsoglás indítványból kiderül az, hogy számunkra sem mindig egyértelmű, hogy hogy állnak a dolgok. Én szeretnék kapcsolatot eh, teremteni a jelenlegi vitákban az NSZ-val kapcsolatos kérdésekkel. Az elnök asszony támogatni szeretném abban, hogy az európai polgárok jogainak kérdését tisztázza például az USA-ban, és fontos, hogy itt előre lépjünk. Remélem, hogy ez itt egy alkalom arra, hogy előre tekintsünk a megoldások érdekében, hogy az adatvédelem területén tovább lépjünk, hogy a jogállamiság kérdésében előre lép, lépjünk, konstruktív megoldásokat találjunk, előre tekintve, amelyek később majd ne következhessenek be a régi dolgok. És fontos, hogy olyan szabályozásokat találjunk, amelyek a jogállamiságot nem teszik ellentétbe a biztonsági szolgálatok együttműködésével. Éppen ezért nagyon fontos, hogy világosan lássuk ezeket az összefüggéseket, az adatvédelmi keret megállapodás végre le kell zárni, amelyben tisztázzuk az európai polgárok információs és perhez való jogait. Éppen ezért nagyon fontos ezt a kapcsot, tehát megteremteni a jövőben időszakra nézve is. Tehát nagyon fontos megerősített jogi megoldásokat találni, én a szóbeli kérdésnek társszerzője vagyok, de az első intézménynek nem vagyok társszerzője. Ezt teljes mértékben nem tudom támogatni a korábban elmondott okok miatt. Eh, az én országom legalább jól szerepel ebben az állásfoglalás eh, indítványban. Ez csak egy ironikus megjegyzés volna, mert Németország legalább reagált egy levélre. Köszönöm szépen, Brock kolléga, Leszkiewicz miniszter úr a tanács nevében. köszönöm elnök asszony tisztelt bizottsági elnök asszony kedves kollégák I'm grateful for this hálás vagyok azért hogy alkalmam van arra hogy válaszoljak azokra a szóbeli, azokra a szóbeli kérdésre amit a külügyi szakbizottság és az emberi és a Libe szakbizottság nyújtott be közösen. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy hogyan működnek az intézményeink. Világosan szeretném elmondani, hogy a nemzetbiztonság minden egyes tagállam saját hatásköre. Ez azt jelenti, hogy a hírszerzési információk működése az Európai Uniós kompetenciákon kívülre esik. annak a feltárása, hogy a CIA programmal kapcsolatban mi történt, tagállami feladat tehát. A nemzetbiztonság és hírszerzési problémákat nem lehet EU-s szinten megtárgyalni. Erről szó, ezt mondja ki a szerződés. A tanács ezért nem tudott az önök állásfoglalására reagálni, amelyet 2012. szeptemberében fogadtak el. A tanács egész egyszerűen nem adhat ki nyilatkozatot a tagállamok titkos szolgálatának működéséről, hiszen ez kívül esik a tanács hatáskörén. Ezért a különböző e- EU-s biztonsági intézmények részvételével nem tartott meghallgatást a tanács. Nos, a tagállamok között kétoldalú módon lehet ezt a problémát megoldani. Nem tartozik a tanács feladat körébe az sem, hogy az emberi jogok tiszteletben tartását garantálja, a, és ilyen garanciákat kérjen számon a hírszerzési, a hírszerzési tevékenységben. Nos, tanácsra tehát nagyon komoly jogi korlátozások vonatkoznak, és bizonyára önök is belátják, hogy ezek következtében a tanács nem tudott a önök tavaly jelentésére érdemben reagálni. Ez nem azt jelenti persze, hogy a tanács tétlen volt. Többször is kinyilatkoztatta a tanács, hogy a terrorizmus elleni harcot úgy kell végrehajtani, hogy a nemzetközi jognak, az emberi jogszabályoknak, a menekültügyi jogszabályoknak eleget teszünk. A titkos börtönök léte, amely egyfajta legális, jogi légüres teret eh, eredményez, nem engedhető ha hosszú távon csak úgy lehetünk működőképesek, hogyha az alapértékenket tiszteletbe tartjuk, hogyha a kormányok, az ügynökségek nem, nem tartják tiszteletben az alapjogokat a terrorizmus elleni harcban, valójában a terrorizmus malmára hajtja a vizet. A körülmények sohasem igazolhatják a terrorizmust. Különböző jogi tanácsadókkal, tehát nemzetközi jogi tanácsadókkal rendszeresen egyeztet a tanács, párbeszédet tart. Ezen a párbeszéden kérdéseket lehet föltenni, például a terrorista, terrorizmusra gyanúsítottak kivizsgálása, az ő kihallgatásuk, fogjultartásuk, stb. stb. De mindent úgy kell tenni, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartjuk. A hírszerzési szervekre, hírszerzési szervek nem vesznek részt ebben a párbeszédben. Erről információt is kap a parlament, azonban teljes jegyzőkönyvet, az információ titkos volt, amiatt, nem adhatunk a parlamentnek. Csak akkor hatékonyak ez az ilyen típusú párbeszédek, hogyha résztvevők biztosak lehetnek abban, hogy nyíltan beszélhetnek és őszintén. Azt hiszem a diplomatikus, a diplomáciai fellépés hasznosabb, mint hogyha demokratikusabbá tennénk az információt, a tanács nem fogadja azt el, hogy a hűséges intézmény közi együttműködés elvét megsértette, ugyanis a vonatkozó jogszabályoknak és gyakorlatnak eleget tettünk. Tisztelt bizottsági elnökasszony, tisztelt képviselők! Mindannyian egy jogi keretben működünk, amelyet tiszteletben kell tartanunk. Amikor előre tudunk lépni, akkor erre ezt meg is tesszük. Például az Egyesült Államokkal való párbeszéd esetében. De csak úgy lehet ezt megtenni, hogy az imént felsorolt eleveket, elveket tiszteletben tartjuk, tehát a türelmes diplomáciára, illetve a nyugodt gyakorlásra van szükség, így lehet a leghatékonyabban elérni az eredményeket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, miniszter úr. Most Reding alelnök asszonynak adom meg a szót. Elnök asszony. Ezek a gyakorlatok több, amiket e témakörben illegálisnak tekintünk, különböző alapjogokat sértenek. Önkén, önkényes fogvatartás, rossz bánásmód vagy kínzás, és a többször aláhoztuk e házban, hogy a terrorizmus elleni harc nem igazolhat ilyen gyakorlatokat. És ezt megerősítette most a tanács elnöksége is. De a tanács elnöksége aláhúzta azt, aláhúzott egy másik tényt is, a nemzetbiztonság kérdését, amelyek kívülesnek az Európai Unió hatáskörén. A szerződés nem jogosítja fel a bizottságot arra, hogy ilyen ügyekben eljárjon. A tagállamok számára fontos, és hangsúlyozzuk is, hogy mély, független és pártatlan vizsgálatokat indítsanak a valóság felderítésére. Ez egy pozitív kötelezettség, amely az Európai Emberi Jogi Egyezményből származtatható. A felelősségek meghatározásához és azért, hogy az áldozatok kárpótást kaphass, kártérítést kaphassanak az okozott kárért. Ma az Európai Parlament újra rákérdezett az EU, lehetséges EU rendelkezésekre és azokra a tagállamokra, amely feltétlenül együttműködtek, vagy látszat, láthatóan együttműködtek a CIA programjával, és az Egyesült Államokban. Nézzük a tényeket. Akkor, amikor ezt a CIA programot végrehajtották 2001 és 2003 között, akkor nem volt olyan EU rendelkezés, amely a az EU és az Egyesült Államok közti bírói egyesműködésre vonatkozott volna. Csak 2009. októberében fogadta el a tanács azt a határozatot, amelyel jóvá hagyták eh, két megállapodásra vonatkozó következtetéseket az Egyesült Államokkal, az egyik a kiadatás, a másik pedig a kölcsönös jogi segítségnyújtás volt. Mindkét megállapodás 2010. január 1-ével lépett hatályba, és ezek tisztázzák és egységesítik a bírói együttműködés jogi kereteit az Egyesült Államokkal a bűnügyekben. Szeretném még egyszer határozottan aláhúzni, hogy két szükségszerűség között különbség van. Egyrészt kötelezettség a, kötelezettségünk az igazság feltárása, amely kizárólag a tagállamok hatásköre. A bizottság nem koordinálhat közvetlenül, még csak nem is ösztönözheti el területen a nemzeti vizsgálatokat, hiszen nincs jogköre. Például ügyészi megbeszélések, vagy egyéb nemzeti hatóság, felelős hatóságok megbeszéléseinek összehívására. A tanács itt van ma, és már jelezte egyértelműen, hogy mi az ő saját feladatköre e témakörben. A második elem. Ahhoz, hogy elkerüljük az ismétlődéseket, az Európai Uniónak és a tagállamoknak a terrorizmus elleni lépéseiben mindig meg kell felelnie az alapvető emberi jogi normáknak. Az egyik legfontosabb változás a jogi keretek között az Európai Parlament első állásfoglalása óta és az EU Egyesült Államok kiadatási és bírói együttműködés bűnügyekben megállapodásának hatályba lépése óta. Ezek a megállapodások a legfontosabb csatornái a rendőri együttműködésnek, és a bizottságnak az a feladata, hogy biztosítsa, hogy ez az eszköz, valamint minden más vonatkozó EU jogszabály a terrorizmus ellen olyan formában kerüljenek végrehajtásra, amely az alapvető emberi jogi kartájának teljes mértékben megfelel. Nos, ezen az alapon Malmström biztos asszony és én magam levelet küldtünk 2013. március 5-én a belügyminisztereknek és igazságügyminisztereknek minden tagállamba. Hangsúlyozni kívántuk azt, hogy minden releváns EU eszközöt használni kell a terrorizmus elleni harcban, és emlékeztetük őket arra, hogy ezeket az eszközöket teljes mértékben a kártának megfelelő módon kell végrehajtani és alkalmazni. Csak hat állam válaszolt eddig. Az Európai Bizottság szolgálatai emlékeztették a többi tagállamot a jú, erre a levélre júliusban, és az Európai Bizottság továbbra is sürgeti a tagállamokat arra, hogy válaszoljanak, hiszen nem áll szándékunkban elhanyagolni ezt a fontos kihívást, amely a bűnügyekben a bírói együttműködést szolgálja. Köszönöm szépen, biztos asszony, és most a képviselőcsoportok nevében felszólalók következnek. Elsőként két percben Koelho úr az európai néppárt részéről. Köszönöm, elnök úr. Reding asszony. Kedves kollégák! Az eszközök nem még szentesítik a célt, illetve a cél nem mindig szentesíti az eszközt. A különleges kiadatás, emberrablás, a titkos börtönök, a kínozás esetében követeljük a teljes nyomozást, bizonyos tagországok becsa, becsa, bekapcsolódását, illetve az USA-val együttműködés területén. Nagyon fontos, hogy ezt politikai szempontból megvizsgáljunk, illetve megnézzük a legkorábbi fejleményeket, illetve a plenárison elfogadott ajánlásokat. Úgy tűnik, hogy bizonyos tagországok nem hajlandóak eh, megnézni azt, hogy mely európai tagországok kapcsolódtak be a CIA programjai. Nagyon sajnálatos az, hogy ez a késlekedés továbbra is fennmarad, illetve független eh, nyomozásra még nem került sor. Nagyon fontos az ügy teljes mértékű tisztázása, illetve olyan esetekben, amikor emberi jogi sértések történtek, akkor ezt felderítsük. Természetesen biztosítanunk kell azt, Redding mondja, hogy ezek az események a jövőben újból nem következhetnek be. Én hiszek abban, hogy a tagországi nyomozásoknak szolid, konkrét jogalapokra kell támaszkodniuk, és tiszteletben kell tartaniuk az Európai Unió jogalkotását. Fontos, hogy az emberek emlékezzenek arra, hogy a parlament értük dolgozott. Nagyon fontos, megvizsgálni azt, hogy mely tagországok voltak felelősek, és biztosítani kell azt, hogy a tanács ne hazudjon újból a parlamentnek, mint korábban erre sor került. Az én pártom megerősíti eltökéltségét az Európai Unió értékei mellett, a jogállamiság mellett, illetve az alapvető jogok védelme mellett. Az elsőgás indítvány bizonyos részei ellen fogunk szavazni, vannak a szaknak olyan része, amelyekkel nem tudunk egyetérteni, viszont az alapelvel, magával egyetértünk. És Ellen Flótné asszonynak köszönetet szeretnék mondani, gratulálni szeretnék a Libe Bizottságon végzett munkáért. Asszonyt illeti a szó három percben. Hvala lepa, predsedujoči. Pred letom dni smo v resoluciji od evropskih vlad. Köszönöm szépen. Egy évvel ezelőtt elfogadtunk egy állásfoglalást, és egy másikat is követeltünk a CIA programban az európai országokban illegálisan fogvatartottakról. Egyetlen egy ország, az Európai Bizottság, a tanács sem fogadta el az Európai Parlamentnek a kérését, és senki sem vállalt köte, felelősséget az ilyen súlyos, sőt a második világháború óta a legsúlyosabb emberi jogsérelmekkel kapcsolatban nem voltak független vizsgálatok, bár új tények fel, felmerülnek. Látjuk, hogy Európának nem szabad szőnyeg alá söpörnie saját hibáit. Ezeket a hibákat ezek a hibák tragédiát okoznak. Láttuk, milyen tragédiák adoznak Lampedusában, Szíriában, sokan több százan halnak meg. Nekünk, európainknak fontos, és szeretjük is mondani, hogy mi vagyunk a világ legmodernebb része, de ez összeegyeztethetetlen azzal, hogy erőszakot engedünk megtörténni. Hogyan követelnénk meg másoktól, hogy ne így járjanak el. Hány életet kell még elveszteni, mielőtt Európa felébred, és mielőtt felelősségét vállalja? Ma, egy év után még mindig ugyanezekről ezekről a dolgokról beszélünk, arról, hogy beavatkoznak az állam szuverenitásába. A nemzetekről beszélünk, szabadságjogaikról, de meg kell említsünk a, azonban azt is, hogy az embereket kénzik, az emberekkel rosszul bánnak, megkínozták őket, új tények merülnek fel, és alá, ezek azt húzzák alá, hogy az európai kormányok együttműködtek a CIA-val és az Egyesült Államokban a titkos programokban. Éppen ezért felszólítjuk Litvániát, hogy vegye be ezt a kérdést, a miniszterek programjába. Csalódottak vagyunk, mert azt látjuk, hogy 8 EU tagállam még mindig nem válaszolt a, arra a levélre, amelyben a programokkal kapcsolatos kérdéseket vetették fel. Nem szabad megengednünk, hogy megismétlődjenek ilyen események. Sajnos új és új botrányokat látunk, telefonlehallgatások, bebörtönzések, nem kaptunk még kielégítő választ az egy évvel ezelőtti állásfoglalásunkra sem, ahol az európai talajon, európai földön emberi jogsértésekre került feltételezések szerint sor. Hölgyeim és uraim, holnap remélem támogatjuk ezt az állásfoglalást, és vállaljuk azt a felelősséget, hogy a jogsértésekre Liszek úrnak van egy kérdése önhöz, asszonyom. Hajlandó fogadni? Mr. Liszek, you have the... Liszek úr, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony. Fájon asszony. Nagyra becsülöm önt. De nem tudom, hogy vajon elolvasta a mai vita címét? az állítólagos szállítás és fogvatartás. Nincs még egyetlen egy tagállamban sem olyan vizsgálat, amelyet lezártak volna. Ezek még folyamatban vannak. Vajon nem lenne megfelelőbb, tehát az állítólagos szállításról és fogvatartásról beszélni, és nem olyan tényekről beszélni, amit még nem igazoltak. Köszönöm szépen, kedves Lisze kollega. Hadd válaszoljak a kérdésre, egyetértek önnel. Az állásfoglalás címe valóban az, hogy állítólagos fog, szállítás és fogvatartás, de a tény az az, hogy gyakorlatilag minden nap, minden hónapban olvashatjuk, a médiában hallhatjuk a különböző szervezetekből az újabb és újabb tényeket. Nincsen egyetlen egy olyan intézmény sem, sem az európai kormányzatok nem válaszoltak még az egy évvel ezelőtti eh, kérésünkre. Rengeteg vizsgálatot leállítottak, nagyon sok eh, vizsgálatot nem folytattak, Litvániában sem megjegyzem. Eddig még senki nem tárta fel a teljes igazságot, de itt van most a lehetőség erre, hogy felhívjuk a figyelmet. Szonyi a szó két és fél percben. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Az állásfoglalás indítványnak egy célja van az évtizedeken át húzódó kritikánkat ismétli meg eh, a különleges kiadatási programokkal kapcsolatban, a titkos eh, börtönbentartás börtönökkel kapcsolatban, illetve az országok kapcsolódását illetően. Az elmúlt hónapban, tíz évvel ezelőtt én szerveztem az Európai Parlament az első meghallgatást Guantanamo-val kapcsolatban. Én visszatérek eh, a nem megfelelő jogi gondolkodásra, amelyet követtek az amerikaiak és európai szövetségeseik. Viszont az elsőgás a második pontjára szeretnék összpontosítani, ami a felelősségre vonhatóságot teszi előtérbe. Az én országom az Egyesült Királyság esetében az Európai Bizottság a tanács segítséget kell, hogy nyújtsanak monitoring tevékenységgel, illetve felelősségre vonási gyakorlatokban ez nem esik az EU feladataink kívül, ezt nem mondja egy litván miniszter sem. Miért vannak az európai szerződésekben emberi jogi záradékok? Ezek, ez ezeknek a célja. Mi a célja a nyilatkozatoknak a terrorizmus elleni intézkedéseknél? Ezeknek tiszteletben kell tartaniunk az emberi jogokat hogyha nem követik önök sem nemzeti, sem európai szinten a bizonyítékokat, akkor azt gondolom eh, nyugodtan elhagyhatjuk az állítólagos kifejezést ebből a címből, hiszen egyetlen bizonyítékok vannak arra nézve, hogy ezeket a törvényeket megsértették. Ami pedig a nemzetközi jogi keretet illeti tény az, hogy az USA megpróbálta a terrorizmus elleni eh, harci jegyében a régi nemzetközi szabályokat túllépni. A terminológia a, a háború felé mozdult el Obama alatt, viszont az USA még mindig kizárólag vindikál magának a saját szabályok kialakításában ebben a háborúban. Az USA az elmúlt héten Abu anas elfogta, és ugyanilyen kifogással végez célzott gyilkolásokat. Guantanamo még mindig eh, tele van olyan emberekkel, akiket nem állítottak bíróság elé. Még akkor is, hogyha nem segítik a tagországok ezt a folyamatot, nagyon fontos, hogy nemzetközi szabályok betartáshoz ragaszkodjanak. Az USA delegáció elnökeként én a legjobbat szeretném Amerikának Hogyha az ember le, a legjobb barátja letér a jó útról, akkor nem taszítja tovább a szakadékba, hanem megpróbálja visszatéríteni a jó útra, de úgy tűnik, hogy a tanács ezzel nem ért. Most Frótr asszonyi a szó két percben a zöldek nevében. Merci, Monsieur Président. Köszönöm, elnök úr. Mint ahogy elhangzott, egy évvel ezelőtt fogadtunk el egy jelentés, amely egy hosszú munkának a végén állt. Ez egy nagyon nehéz munka volt. Koei úr vezette ezt a vizsgálóbizottságnak a munkáját, egy olyan jelentés, amelyet egy e, évvel ezelőtt a nagy többség elfogadott ebben a házban, és ez a széleskörű konszenzus, az igazság, az igazságszolgáltatás érdekében holnap szavazásra kerül az állásfoglalás keretében. Egy év óta ez az ásoglalás indítvány felhívja a figyelmet a tényekre, amelyek megvalósultak, amelyek bekövetkeztek, és lengyel kollégámhoz csatlakozom, például egy évvel döntöttünk Macedónia kapcsán, Elmaszti ügyében decemberben az elmúlt évben, és ebben az évben Finország indított egy nyomozást az elmúlt novemberében. Olaszországban elutasították, illetve elítélték ezeket a lépéseket, a titkosszolgálatok, illetve az olasz katonaság fellépését, tehát ezek a nyomozások lezártak, új áldozatok is vannak, és akik igazságot kérnek, Litvániában szeptember óta, az elmúlt hónap óta, június óta Lengyelországban is volt egy áldozat, aki szeretné azt, hogyha áldozatként őt elismernek Lengyelországban, tehát minden napon, minden hónapban újabb és újabb információk látnak napvilágot, és azt gondolom, hogy elérkezett az ideje annak, hogy a tagországok szedjék meg ki a fejüket a homokból, és ne reméljék azt, hogy majd minden szépen a homályban zárul, és soha nem fogjuk tudni megtudni az igazságot. Nagyon sok ember dolgozik ezen az eseteken, az Európai Emberi Jogi Bíróságban is, illetve a soros elnökség, akit ön megtestesít, ön Litván, és az ön országa mindig is támogatta azt, hogy megnyitja a nyomozást rendelkezésre olyan esetekben, hogyha új tények eh, derülnek ki, ezek az új tények kiderültek, éppen ezért kérek mindenkit arra, hogy vállalja ezt a felelősséget, és hogy európai keretet hozzon létre a tagországokban a nyomozások támogatása, azért, hogy végre az európai polgárok garanciát kaphassanak arra nézve, hogy azok a politikák, amelyeket az ön, ő, ő um, biztonságok érdekében folytattak, emberi jogi kérdésből is fontosak. Kirkop urat illeti a szó másfél percben, a konzervatívok nevében. Uh, chairman, uh... Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony. Nyilván nem szabad elmenni amellett a tény mellett, hogy a tagállamokat vádolják, ezeket ki kell vizsgálni, a kínzás és az embertelen bánásmód nem lehetnek olyan eszközök, amelyek a szabad társadalmakat elősegítik. A saját hazám ellen is születtek vádak, hazámat mindig is a jogállamiság és a e, méltányosság egyik bajnokaként ismertük. Nos, a saját biztonsági e, szolgálatunknak a jó hírneve, hírnevén folt eset, Mindenképpen teljes mértékben függetlenül kell kivizsgálni ezeket az eseményeket tagállami szinten. Szerintem nem ennek a parlamentnek kell azzal kapcsolatban garanciákat kérnie, hogy hogyan folynak ezek a vizsgálatok. A, vádlá, a vádakat sajnos sokszor tényként kezelik, és sokszor a vádat egyenlővé teszik a, el, ö, ö, az, a, súlyos ítéletekkel. Nos, a kérdésem az, hogy miért van ez így? Hogyan, le, hogyan lehet racionálisan és okosan a parlamentnek a szerepét bele ellátnia? Nem tudom az objektivitást és a méltányosságot kell ezen a téren is megvalósítani. Köszönöm. E, most az Egységes Európai Baloldal nevében Ferzsiát asszonyi a szó másfél percben. Merci, monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Körülbelül egy évvel ezelőtt fogadtunk el egy szöveget a CIA illegális tevékenységeiről, ez kulcsfontosságú, és nagyon fontos, hogy megállapítsuk a felelősséget ezekben a fekete programokban, illetve konkrét ajánlásokat fogalmazzunk meg egy évvel a szabadás után, ez a számos jelentés után, az Európa Tanács is készített jelentést, tehát nagyon fontos, hogy pontot tegyünk a történet végre. Köszönetet szeretnék mondani Helen Flót asszonynak a kezdeményezését. Hol is állunk most? Tulajdonképpen ponton járunk, a jogi nyomozások előreléptek, és új információk láttak napvilágot, illetve azóta is kiderülnek. Felhívnám a figyelmet tíz évvel az események után a jogrendszerek diszfunkcionalitására. Ez botrányos. Nem szabad megelégednünk azzal, hogy általánosítsunk. Az állásfoglás indítvány, mert holnap szavazunk ugyanolyan lesz, mint 2012-ben. Nagyon fontos, hogy mindenki vállalja a saját felelősségét, és hogy a, az áldozatok végre a, eh, kártérítést kapjanak. Az emberjogi sértések mindig is eh, tolerálhatatlanok, beleértve azok az országok, akik ezért felelősek. Miniszter úr, mi úgy érezzük eh, többségében, hogy az emberek jogának tiszteletben tartása érint bennünket. Éppen ezért nem próbáljanak megbújni a kompetenciáik mögött, és próbáljanak megválasztani a kérdésekre. Ami a terrorizmus elleni küzdelmet illeti, nem szabad, hogy ez bármilyen emberjogi, szabadságjogi sértés ellen legyen felhasználva, és hogyha vannak tévedések, akkor ezeket szankcionálni kell, el kell ismerni, és nem szabad, hogy ilyen hibák újból megismétlődhessenek tíz évvel a tények után. Köszönöm szépen! a Szabadság és Demokrácia Európája nevében Batten úrnak van egy perce. Thank you. Um, if people have been... Köszönöm. Hogyha az embereket illegálisan szállították a, szállította a bizottság, a CIA az európai határokon keresztül, akkor ez nyilván nem helyes. Minden gyanúsítottnak joga van a tisztességes perhez. Ez nyilvánvaló. A bizottságot arra kérjük, hogy több intéz, intézkedést valósítson meg, hogy a különböző tagállami biztonsági szolgálatokat ellenőrizni tudja. Az európai biztonsági stratégiát, ami a Stockholm program része, ezek, ezt kéne ö, megvalósítani. Azt hiszem, hogy arra felé haladunk, hogy az Európai Egyesült Államokat megvalósítsuk, már csak azt jelzik, hogy a fegyveres erőkre is rátegye a kezét az EU. Az EU-nak még nincs erre meg a felhatalmazása, és azt biztosítanunk kell, hogy soha, nem, soha ne legyen meg erre a felhatalmazása. Köszönöm. Köszönöm szépen. E, most Papa Nikolaou úr következik, kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Térjünk vissza arra, amit öt évvel ezelőtt mondtam, akkor, amikor elkezdtünk erről az egészről beszélni. Néhányukat akkor választottak meg először, és volt egy olyan jelentés, amely akkor az akkori vádakkal foglalkozott, nem mindenki támogatta, mert voltak olyan vádak, amelyek politikailag motiváltak voltak, vagy nem voltak egészen igazak. Azért említem ezt, hogy egyértelművé tegyem, hogy mindannyian szeretnénk megvédeni az emberi jogokat minden esetben. Mindannyian ellenezzük azt, hogyha törvényellenes lépésekre kerül sor, hogyha az Európai Emberi Jogi Egyezményt megsértik. Ezt el kell ítélni, ez világos. És éppen ezért, amikor ennek e parlamentben tudatára ébredtem, akkor megszavaztam a Flótra jelentést, és nagyon örömmel megteszem ezt ugyanezt. De egy évvel később most, e, most információink vannak újabbak is, van egy állásfoglalásunk, holnap szavazunk róla, és megint vádak vannak és a tagállamok megint nem tudtak bizonyítékokat előadni, úgyhogy legyünk nagyon óvatosak a közvélemény, a, a közösségi média sokat beszél erről. Meg kell vizsgálni ezeket a dolgokat, mégpedig nagyon alaposan a különböző tagállamokban. Még egyszer mondom, tehát támogatjuk az emberi jogok teljes tiszteletben tartását, de igenis fenntartásaim vannak, hogy egy pontatlan állásfoglalást elfogadjunk, vagy olyat, amely bizonyos területeken nem korrekt, nem helyes. Köszönöm szépen. Szépen. Most Gomez asszonyé a szó két percben. Köszönöm, megköszönöm Flótra asszony munkáját, amely alapján létrejöhetett ez az állásfoglalás. A tanács, a bizottság és a tagállamok nem adnak választ arra, nem reagálnak a parlament ajánlására, amely a, a CIA által fogvatartottak kérdésével foglalkozik a titkos börtönökkel, és itt nem csupán Guantanamo-ra gondolok. Én ismételten kérdéssel fog, for, fordultam az imént említett fórumokhoz. 2001 és 2006-ban 27 esetben is repülőgépek használták a portugál légteret. Nos, a jelenlegi portugál kormány nem reagált a kérdésemre, nem kaptam választ. És sajnálatos módon ez annak ellenére történt, hogy, a, hogy újabb jelentések készültek arról, hogy használta a CIA a portugál légteret, illetve Portugáliában titkos börtönök is voltak. Ennek ellenére nem kapok választ az emberi jogokat nem tartja tiszteletben ez a magatartás, az ENSZ értékei, illetve az európai értékei meg vannak így sértve. Nos, a PRISM programot azóta történt, erről azóta hallottunk, illetve az Egyesült Királyság, az Egyesült Királyság kémiai, a belga eset nagyon, nagyon hosszú sorát mondhatnám el a különböző kémkedési formáknak, a személyes adatokkal való visszaélés, kereskedelmi adatokkal való visszaélés, stb. stb. Az európai és az amerikai ügynökségek bűn, bűnösöknek, bűnözőknek vélik az európai polgárokat. A tanács képviselője véleményem szerint téved, Orwelli képzelő erőre van szükség. Az Európai Parlament ellenőrzését próbálják megnyírbálni. Én azt gondoltam mindig, hogy ez csak az Egyesült Államokban lehetséges, itt nem, de hát pontosan itt történik, az európai parlamentek, a nemzeti parlamentnek nem, nem tudják ellátni a feladataikat, a kötelességeiket, így csúfosan megbukunk, a polgárok nem adnak nekünk bizalmat, az Egyesült az Egyesült Államokkal aláírt inté- dolgokat pedig tiszteletben lehet tartani. Köszönöm. Liszek úr kérdést intéz önhöz. Igen, hajlandó válaszolni? Igen, akkor Liszek úr öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nagyon nagyra tartom az ön munkáját. Azonban a felszólalásában kitért az Európai Titkosszolgálatok és az NSA együttműködésére. Ennek szerintem jogellenes alapja van, és megsért dolgokat. Mi, mi ebben a bűnöző, mi ebben a jogsértő? Mi ebben a jogsértő? Az, hogy az adatokat kisajátítják, és az emberek privát szférájába behatolnak és bármi, ami a törvény ellen van, az igazából attól függ, hogy hogyan értelmezzük a meglévő megállapodásokat, és megállapodásokban nincsen olyan benne, hogy magán emberek magán életében kutakodjanak. Azzal a felkiáltással, hogy a terroristák ellen harcolnak. Tehát gyanakodnak a polgárainkban. A következő felszólaló Piotrowski úr, egy percben. Dziękuję bardzo. Zarówno w dzisiejszym... Köszönöm szépen, elnök úr. Ma a szóbeli kérdések alatt, és itt az állítólagos CIA börtönök tekintetében a parlament az emberi jogok védelme érdekében lép fel. A titkos szolgálatok nem rendelkeznek olyan felhatalmazással, hogy letartóztassanak embereket. Tehát mindenki ebben a házban támogatja az emberi jogokat. Az ECR pedig azt javasolja, hogy legyen itt egy nagyon jó állásfoglalás, és azt javasoljuk, hogy az emberi jogok védelmében hangsúlyozzuk nek a fontosságát. Nem tudom, hogy eh, hogyan lehet eh, ezen ügynökségek munkáját valahogy eh, jobban kézbe tartani. Itt igazából kérdéseket teszünk fel. Most Protasiewicz úr következik két percben. Dziękuję panie przewodniczący, pani komisarz wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej nie ulega wątpliwości że ewentualne naruszenia prawa o ile miały miejsce przy okazji wojny z terroryzmem powinny być wyjaśniane i. elnök úr hölgyeim és uraim hogyha a jogot megsértik bármilyen esemény keretei között akkor ezt tisztázni kell. ez mindenkit érint itt európában sőt az atlanti óceán túloldalán is. vannak függőben lévő ügyek az atlanti óceán mindkét oldalán hogyha bizonyítékokat kell keresni, a bizonyítékok alapján hoznak ítéleteket, de sokszor a bizonyítékok nem megfelelőek. És meg vagyok arra, arról győződve, hogy ebben az esetben. Például Lengyelországban is állítólag vannak ilyen, vagy voltak ilyen börtönök. Lengyelország szerepel is az állásfoglalás tervezetben. Szeretném hangsúlyozni, hogy független nyomozást végzünk független eljárás folyik Lengyelországban, és teljes mértékben meg vagyok arról győződve, hogy mindenkinek szándékában áll, hogy tisztázzuk ezeket a eseteket. Persze a helyzet nem egyszerű, muszáj tisztázni, rengeteg kérdés, rengeteg körülményt, és ezek bonyolult kérdések vannak abszolút ismeretlen szürke területek is ebben a kérdésben. A tagállami igazságszolgáltatási rendszere is történik utalás a szövegben. A tanács képviselője helyesen mondta, hogy tagállami illetékességbe tartozik ez a kérdés. Hogyha nem utalunk a bírósági rendszerre, az ügyészi hivatalokra a szövegben, akkor attól félek, hogy nem leszünk sikeresek, és nem tudjuk majd támogatni az állásfoglalást. Uh, there is a blue card to you. Are you ready? Kék kártya. Elfogadja flott asszony részéről? Akkor folytassa. Igen, kollégámnak szeretném azt mondani, megkérdezem, gondolja-e hogy a független nyomozás során bizonyos nemzetközi szabályokat tiszteletben kell tartani, illetve a hatos bekezdés, amely fölhívja a Lengyelországot, hogy a lehető legátláthatóbb módon folytassa le a nyomozást, és működjön együtt a megfelelő szervezettel. Ezzel e- egyetérte. Brałem udział w Igazából véletlenül részt vettem azokon a meghallgatásokon, amelyek a Libe bizottságban voltak mm, egy ideje. És igazából részleteiben is megvizsgáltuk a helyzetet a különféle országokban. Lengyelország tekintetében el kell, hogy ismerjem, hogy olyan tagállamról volt szó, amelynek az államügyésze érdekelt volt abban, hogy tisztázza az ügyet, részleteket is találjon. Néhány NGO képviselője felvetette az itt megtárgyalt kérdéseket, tehát azt mondta, hogy az esetekben nincsen átláthatóság. Azonban itt titkos dolgokról van szó, és e, ezt nem szabad elfelejtenünk. Köszönöm szépen a következő felszólaló Vlasák úr egy percben. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dodržování... Hölgyeim és uraim, tisztelt elnök úr, az emberi jogok tiszteletben tartása az európai társadalmak alapja olyan politikus vagyok, aki emlékszik még a totalitárius kommunista rezsimekre. Tudom, hogy az emberi jogokat eh, mennyire figyelmen kívül lehet hagyni. Az élethez és a biztonsághoz fűződő jog eh, alapvető jog. És eh, látjuk, hogy bombatámadás van Londonban, Párizsban, Madridban. Ez csak néhány példa arra, hogy hogyan lehet lábbal tiporni az alapvető emberi jogokat. Hogyha valaki az emberi jogokat megsérti, akkor ne legyen meglepve, hogy nem vagyunk túl barátságosak hozzájuk. És ki kell nyomozni ezeket a tetteket, és nagyon sok terroristát soha nem kaptak volna el titkos szolgálati módszerek nélkül. Éppen ezért nem értem, hogy a kollégák miért támadják az amerikai kollégáinkat ennyire. És azt követelik, hogy tegyünk valamit. Ami Snowden úrra vonatkozik. Azzal vádolják, hogy az információhoz fűződő jogokat sértette. Igazából pedig ebből az emberből. Fél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Az alapvető jogok, az emberi jogok betartása természetesen egyike az Európai Unió politikájának és kulcselemeinek. Éppen ezért teljesen alapvető, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezeket a szabályokat betartsák, és ott cselekedjünk, ahol ezeket a jogokat lábbal tiporják. Ugyanakkor fel kell tennünk azt a kérdést, hogy a mai többlet értéke ennek az állásfoglalásnak, amiről holnap szavazni fogunk, az micsoda? Mi ez a többlet érték? 2012-ben szavaztunk már erről az ügyről, Flotra asszonynak a munkájáról, az tárgyilagos volt, kiegyensúlyozott volt, elfogadott, elfogadható volt, és fontos, hogy a bizottságot, illetőleg a tanácsot megkérdezzük, hogy mit csináltak ezzel a feladattal, ezzel a munkával, hogyan bántak a teendőkkel. És az is fontos, hogy emlékeztessünk erre a már elvégzett munkára. Ugyanakkor véleményem szerint nem helyén való, hogy ismét ugyanazokkal az érdemi tartalmi kérdésekkel foglalkozunk, és megismételjük újból azt, amit előző évben már elmondtuk. Ugyanis ez nem más, mint egy felesleges önfoglalkoztatás. Úgyhogy igazából nem is tudom, hogy mit keres ez a pont a napi rendünkön, hogyha nem tudjuk ezeket az egyszerű kérdéseket a bizottságnak és a tanácsnak feltenni. Az állásfoglalás természetesen túlmutat azon, amit 2012-ben már elhatároztunk, eh, és a megfogalmazott követelések egyrészt eh, túllépik eh, a illetékességünket, a hatáskörünket, másrészt a lehetőségeinket is itt az Európai Unión belül. Úgyhogy szerintem az lett volna helyesebb, hogyha tényekre támaszkodva

a lengyel nyomozás nem átláthatóságára történő utalás az egyik ilyen megjegyzés. Hadd emlékeztetek mindenkit arra, hogy a titkosszolgálatok illetékességébe tartozik a kérdés, és a titkosszolgálatok pedig a tagállami illetékességi körbe tartoznak. Lengyelországban folynak a kivizsgálások, és független bíróság foglalkozik a kérdéssel politikai nyomás, ezért nem elfogadható. Halad a nyomozás, a kivizsgálás, és a végeredmény az majd a lengyel államügyész hivatal feladata lesz, hogy meghozza a végső következtetéseket. A dokumentumok nagy része még mindig az Egyesült Államokban található, és bizalmas dokumentumok, titkos dokumentumok. Azt is hangsúlyozni kell, hogy polgáraink biztonsága rendkívül fontos téma számunkra. A terrorizmus még mindig veszélyezteti az alapértékeinket. Ártatlan európai polgárok válnak terrorista csoportok céltáblájává és nagyon sokféle eszközzel lépnek fel ezek a terror, terrorista csoportok, úgyhogy mindent meg kell tennünk azért, hogy meg tudjuk védeni a polgárainkat, természetesen a jogi keretek között. Liszek úr következik másfél percben. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowna pani wice... Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos asszony miniszter úr, hölgyeim és uraim! Száz százalékban egyetértek Gómez asszonyjal. Harcolnunk kell mindazok ellen, akik megsértik az emberi jogokat. És soha nem szabad elfogadnunk azokat a módszereket, amelyeket a fogvatartottak ellen alkalmaztak. De ne feledkezzünk meg, hogy milyen sajtónyilatkozatok jelentek meg, milyen közlemények jelentek meg. Nagyon fontos intézmény az Európai Parlament, és csak azért, mert megjelennek sajtóközlemények, azért nekünk nem kell külön állásfoglalást írnunk. Több alkalommal foglalkoztunk ezzel a kérdéssel korábban is. Folyik a kivizsgálás Lengyelországban, és csak Egyet tudok érteni azzal, amit a lengyel kollégák mondtak. Az államügyészi hivatal kezében van most a kérdés, nagyon magas szinten. Most kell lezárni a kivizsgálást. Úgy gondolom, hogy minden európai intézménynek meg kell, hogy legyen a lehetősége arra, hogy együtt dolgozzon a helyi hatóságokkal, a szubszidiaritás elvét betartva. Még egy témát szeretnék említeni. Amikor mindez történt, akkor baloldali kormány volt Lengyelországban, Kárnyicki úr és más fontos baloldali lengyel Kezdtünk a Catch the Eye szakaszhoz. Murphy urat illeti a szó. Thank you, Köszönöm, elnök úr. A nyílt társadalom elve már nagyon régóta azon alapul, hogy az emberi jogok illegális megsértését felderítsük. A CIA repülőtereket, börtönöket tartott fent. Ezek titkosak voltak. Számos kormány nem ismerte ezt el. Azonban később elismerték, hogy nem lett volna szükséges ezeket a repülőtereket, ezeket a börtönöket fölállítani, mert a CIA megígérte például, hogy illegálisan ír területen át nem szállít állítólagos terroristákat. Azonban megtette. Ezen kívül a kínzás elleni nemzetközi egyezményeket is megsértette a CIA. Igazából az ír kormányzat segített a rablásban, emberrablásban, kínzásban. Be kell zárni az összes ilyen titkos börtönt, amíg nincsen megfelelő jogsegély. Köszönöm. Több felszólaló nem lévén, tisztelettel kérem Leskevicius miniszter urat a tanács nevében. Elnök úr, tisztelt biztos, bizottsági elnök helyettes, tisztelt képviselők. Úrra azt mondanám, hogy a tanács teljes mértékben osztja azt a véleményt, hogy az emberi jogokat, a nemzetközi jogot tiszteletben kell tartani a terrorizmus elleni harcban, és ez alapvető fontosságú. Egy sor felszólaló felhívta a tanácsot arra, hogy vizsgálja ki azt, hogy a tagállamok milyen mértékben vettek részt foglyok szállításában és illegális fogvatartásban a CIA szervezése alapján. A tanács kormányok képviselőjéből áll, 28 tagállami kormány képviselőjéből áll, még ha meg lenne a jogalapja a tanásnak, akkor sem kapná meg az összes tagállam támogatását egy ilyenfajta beavatkozásra, vagy kezdeményezésre, saját kivizsgálásra. Lehet, hogy az Európai Parlament képviselői számára kellemetlen ezt hallani, de mi olyan szabályok keretei között dolgozunk, amelyeket tiszteletben kell, hogy tartsunk. Hogyha felmerül a gyanú, hogy a tagállamok ilyen tevékenységben részt vesznek, akkor ez elsősorban a nemzeti parlament, nemzeti hatóságok, nemzeti jogi hatóságok illetékességébe tartozó kérdés és vannak megfelelő csatornák nemzeti szinten az elszámoltatásra. Természetesen a nemzeti szinten ez túléphet, hiszen az összes tagállam az Európai Emberi Jogi Egyezménynek és az Alap jogok Egyezményének a részese. Úgyhogy létezik mechanizmus, de nem, a tanács ellenőrzésébe tartozik ez a mechanizmus, és éppen ezért a tanács nem tudta követni az állásfoglalásuk szerinti ajánlásokat. A tanács tanácsnak semmi köze az együttműködés hiányához. Jogi és alkotmányi keretek között dolgozunk mindannyian. Ezért kérem értsék meg, hogy ez a helyzet, a tanácsnak, és köszönöm a figyelmet. Thank you very much. Köszönöm szépen. Világos Igen, ez volt. egyértelmű volt. Négy javaslat áll előttünk. Lezárom a vitát, és holnap délben fogunk szavazni. Pontunk a tanács és a bizottság nyilatkozatai körében az unió migrációs politikája a földközi tenger térségében különös tekintettel a Lampedusa-i tragikus eseményekre. elsőként ismét a tanács nevében leskeviius miniszter urat hallhatjuk.